egyes okmányoknak Horvátország, Ciprus által a területeken történő átutazás, stb. céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékent való elismerésen alapuló ellenőrzésen. Itt van, most látom néhány módosítás, ezért ezekről szavaznunk kell. Az első négyes módosító mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító nem halljuk sajnos a közbeszólást. Nincs eh, franciára a tolmácsolás? Hát ez hogy lehet? Hát akkor az ötös módosítóról szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Elutasítottuk, elutasítottuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor Szavazunk a módosított szövegről elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 44 igen, Senki nem szavazott nemmel, és senki nem tartózkodott. Egyhangulag elfogadtuk, gratulálok Tanya Fajon asszonynak. Ezzel megkapta a tanács a felhatalmazást a tárgyalásokhoz. Most szavazunk a tanács mandátumáról. Megnyitom a szavazást. 41, 0. 41 igennel, nulla ellenszavazattal és tartózkodással ezt is egyhangulag elfogadtuk, és gratulálunk Fáson asszonynak. Úgyhogy ennyi a szavazást illetően. Now, we turn back to our usual. Akkor visszatérünk a napirendi pontjaink közül a 14-hez, a Libe Bizottság vizsgálat az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről, ezt mecsere a kommunikáció lehallgatását szolgáló orosz gyakorlatokról. A Libe ö, nyomozatát, nyomozását követően a tömeges elektronikus megfigyelésekről Andrei Szoldatov úrtól hallunk, aki ö, orosz újságíró, és ö, erre a területre specializálódott. Moszkvából videokonferencia segítségével vettük fel vele a kapcsolatot. Kérem, mindenki maradjon csendben. Aki viszont ki akar menni a teremből, tegye ezt csendben, mert videokonferencia következik Moszkvából Szoldatov úrral. Kész mindenki a videókonferencián való részvételre? Aki ki szeretne menni, csendben tegye. Szoldatov úr, üdvözlöm Önt szeretettel a Libe Bizottság vizsgálati ö, ülésén. Kész a részvételre a videokonferencián? Nos, akkor ö, figyelmesen hallgatjuk Önt. Jól hallanak? Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! Nem tudom, látják-e a diákat, amiket vetíteni szeretnék. Próbáljuk meg, hol vannak a diák. Megvannak a diák? Mert én nem igazán látom őket. Nem vagyok benne biztos abban, hogy megvannak a diáink. Most megvannak a diák. Kérem, folytassa. Az első sor uh, van Oroszország uh, lehallgatási gyakorlatait látják. Tehát erről szeretnék önöknek beszélni is. Én Moszkvában élek, és az agentúra pont RU nevében ebben a témában nyomozást végeztem. 2012. októberében a Privacy International és a Citizen Lab indította be a közös projektjét a Russia Surveillance State címmel. Itt a lehallgatásokról, megfigyelésekről volt szó. A szorm egy olyan rendszer, egy olyan operatív rendszer, amelynek az angol megfelelője a System of Operative Search Measures. Ezt használják az oroszok a lehallgatásokra. Az FSB megint csak orosz rövidítés, Szövetségi Biztonsági Szolgálat na megfelelője. Az Operative Search Measures a lehallgatási és ö, megfigyelési ö, szolgálat rövidítése. Ez elsősorban a szovjet szervezet a 80-as években dolgozta ki az egyik KGB kutatóintézet, és aztán modernizálták az új technológiáknak megfelelően, az internettel, a mobiltelefonokkal, a Skype-al, stb. stb. Tehát szovjet rendszerről beszélünk, és a 80-as években született, amikor még totalitáriánus államban éltünk, sajnos még ma is létezik. Eléggé kellemetlen ez, de így van. Az FSB ö, ahhoz, hogy ö, lehallgatásokat végezhessen, ö, valamilyen engedélyre van szüksége. De nem kell, hogy felmutassa azt csak a bíróságon, te nem a teljes ellenőrzés során. A telekom szolgáltatók gyakorlatilag ezt a rendszert beépíthetik, de azt nem tudjuk, hogy végül is kit akarnak lehallgatni ezzel. Minden egyes orosz városban megvan ennek a rendszernek a központja, megvannak a szolgáltatói, úgyhogy ennek eredményeképpen technológiai szempontból az a helyzet alakult ki, hogy az oroszok ö, úgy gondolják, hogy ez teljesen legális. Európában Két kommunikációs rendszer van a szolgáltatók, illetve a rendfenntartó szervek között, a bűnüldöző szervek között. A második vonalat arra használják fel, hogy a bűnöldöző szerveknek információkat továbbítsanak. Oroszországban csak egy vonal létezik, A szolgáltatók és az FSB központ között létezik ez, és az FSB tisztnek joga van technológiai szempontból beindítani ezt a lehallgatást. Leállítani is van joga, sőt új neveket is felvett a listára, anélkül, hogy a szolgáltató erről tudna. A szolgáltatónak ugyanis nincs joga tudni azt, hogy kiről kémkednek, kit hallgatnak le. Ennek következtében az FSB az egész országban mindenhez hozzáfér kommunikációs eszközök segítségével. Kik használják ezt a szormot? A törvény értelmében 8 kormányszerv rendelkezik azzal a joggal, hogy ilyen intézkedéseket fogalmatosítson. A belügyminisztérium, az FSB, a Szövetségi Védelmi Szolgálat, a Külügyi Hírszerző Szolgálat, a Vámszervek, a Kábítószer ellenes ügynökség, a, rend, a büntetés végrehajtó szervek szolgálata, illetve a fő hírszerző szolgálat. Boris Jelcin úgy döntött, hogy az FSB lesz a felelőse az egész rendszernek. Úgyhogy az összes többi ügynökség vagy szerv, hogyha valakit lekíván hallgatni, akkor az FSB-vel kell felvenni a kapcsolatot, és őket kell felkérni arra, hogy egy adott szemét lehallgassanak, és az FSB biztosítja a technológiai feltételeket ehhez. Ez volt a helyzet a 90-es évek zömében, aztán viszont megváltozott. Először is egyre több lehallgatás történik a telefonvonalakon, illetve az e-maileken. Láthatják a legfelsőbb bíróság statisztikai adatait. Az elmúlt hat év során a lehallgatások száma megkétszereződött. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy ezek a statisztikai adatok nem ö, foglalják magába a hírszerző szolgálatokat, nem külföldiekről van szó, nem újságírókról. A második modernizálása ennek a második lépésben modernizálták ezt az egész rendszert. Kétezerben megváltozott a helyzet, és amikor elemeztük a kormány szerződéseket, azt tapasztaltuk, hogy vannak más olyan ügynökségek is, amelyek kikezdték dolgozni saját szorm rendszeréket. További ügynökségek, szervek kerültek ide, a belügyminisztérium, a, a kábítószerellenes ügynökség, illetve a büntetés végrehajtó szervek. Sokszor elhangzott az is, hogy az ellenzékkel szemben használják fel ezt a szormrendszert, de mindig azt mondták, hogy valami magánszemély végezte a lehallgatásokat. A politikai ellenzék vezetőjét állítólag lehallgatták a szormrendszer segítségével. Nem akarok itt minden példát felsorolni, de láthatják, hogy volt egy bírósági ügy is, mert Uh, who was spied on just because he uh, took part in uh, in the uh, in the uh, in the protest rally where there was some criticism against the FSB.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 Köszönjük a videokonferencián való részvételét, Szoldatú úr, és köszönjük a beszámolót is, illetve az ön véleményét. Most pedig, ahogy szokás, sos, azt, azt szoktuk ilyenkor tenni, hogy kérdéseket és válaszokat hallgatunk meg. Melyik képviselő szeretne hozzászólni? napi ügyrendi kérdés, nem hallottuk a tolmácsolást, csak az elején volt tolmácsolás. Semmilyen nyelven nem volt tolmácsolás. Sajnálom, mondja az elnök. Lo siento, la señora Romero... Sajnálom, Romero asszony. Azt mondta ön, hogy nem volt, nem volt tolmácsolás egyáltalán. Semmilyen nyelven nem volt tolmácsolás? Senki sem hallott tolmácsolást? I'm so sorry, but anyhow, anyhow, the, the, the, the, the presentation has been... Hát mindegy, a prezentációt azért meg láthattuk legalább. Először is az eladó, előadó Morász úr. Köszönöm, elnök úr. Szerettem volna emlékeztetni a kollégákat arra, hogy miért hallgattuk meg Szoldatov urat az orosz és nemzetközi megfigyelési ügyekkel kapcsolatban. A Szocsi olimpia miatt igen fontos ez a kérdés. Azt hiszem, hogy nagyon tömör és érdekes prezentációt hallhattunk, és szeretnék ezért köszönetet mondani. A kérdésem a külföldi megfigyelésre vonatkozik Szocsiban, amit a Guardian is megírt. Mit gondol ön, hogyan fog majd ez viszonyulni az uniós megfigyeléshez? Ön nem sokat mondott arról, hogy a szovjet szatellit államok megfigyelése például Ukrajnában hogyan zajlik tehát erről szeretnék egy kicsit többet hallani. A SZORM rendszert arra fejlesztették ki, hogy az országon belül végezze megfigyelést, tehát nem külföldi célokra. A külföldi megfigyeléshez az orosz titkos szolgálat teljesen más eszközöket használ. Természetesen a szormot alkalmazhatjuk arra is, hogy korábbi szovjetuniós országokat figyeljünk meg. De a szovjet tapasztalat alapján működik még mindig az orosz titkos szolgálat, és bár frissítették valamennyire a technológiát, még mindig ugyanazok az alapelvek. Említettem hogy a szormot használják máshol is, ezt csak azért akartam mondani, mert az oroszok tudják, hogy hogyan használjanak szormrendszereket. Ukrajna, Tajikisztán, Kirgizisztán és más országokban is használják ezt. Azt gondolom, hogy a szorm hatását a volt Szovjetunió területére korlátozhatjuk. Köszönjük, Szoldatov úr! Csak hogy a technikai szolgálatok tudják kezelni a helyzetet. Ez egy e, libe bizottsági meghallgatás a tömeges megfigyeléssel. Úgy látszik, hogy van egy e, technikai e, probléma, tehát a, a tolmácsok nem tudtak dolgozni, ezt a problémát meg kellene oldani ahhoz, hogy minden jelenlévő tudja élőben követni az eseményeket a saját nyelvén. Tehát kérem, hogyha van valami olyan probléma, amit a technikai szolgálat meg tud oldani, akkor ezt jelezzék, mert csak így tudja a technikai szolgálat megoldani azokat. Szoldatov úr, azt javaslom, hogy Most először az árnyék előadók következnek. Szoldatov úr jegyezze fel, kérem a kérdéseket, és utána válaszol majd az összes kérdésre. Fosz úr következik, parancsoljon. So I, um, thank you. Köszönöm a prezentációt. Három apróbb kérdésem van. Először is, ha összehasonlítjuk az NSA, illetve az önhazájának hírszerzési szolgálatai összehasonlítjuk egymással, mik lennének a különbségek? Másodszor a Volgográdi ügy után mit gondolt a közvélemény ezzel kapcsolatban? A harmadik kérdésem pedig hogy a SZORM, vagy egy azzal egyenértékű rendszer kémkedésre is használatban van-e, kémkednek-e európai vállalatok, gazdasági szervezetek után. Köszönjük, Fosz úr! és köszönöm, hogy angolul tette fel a kérdését. Nekem ez lenne a javaslatom, hogyha ezt a problémát nem tudjuk megoldani. Úgy tűnik, hogy a tolmácsok a a hangminőség szintje miatt nem tudnak megfelelően dolgozni, tehát azt javasolnám, hogy ameddig ezt a problémát meg nem oldjuk, addig kérek mindenkit, hogy tegyen meg mindent, amit tud, hogy angolul szóljon hozzá. Tudom, hogy elvi szempontból ez nem helyes, de így meg tudjuk oldani egyelőre ezt a problémát. Tehát Intvált asszony, öné a szó. Köszönöm elnök úr, és köszönöm Szoldatov úrnak is, hogy ma itt van velünk. Az első kérdésem a következő. Említette már a Szocsival való kapcsolatot, és azt mondta, hogy a SZORM egy arra kitalált program, hogy helyi szinten figyeljék meg a vonalakat, de szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet ezt szétválasztani a külföldiek megfigyelésétől. És hogy nem áll áll-e fenn ez a kísértés, hogyha egyszer már működik ez a rendszer, és Szocsi kontextusában is használható, akkor kiterjesszék ezt a programot és aztán szeretném tudni, hogy tud-e arról, hogy az uniós országokkal is együttműködik Oroszország a tömeges megfigyelés témakörében, akár a SZORM, akár más programok révén. És tud-e arról, hogy az orosz hatóságok esetleg hozzáférhetnek az uniós polgárok kommunikációjához. A harmadik kérdésem pedig az, hogy le tudná-e írni, hogy milyen típusú vizsgálati módszereket alkalmaznak? Van-e bármilyen parlamenti vagy független ellenőrzés? És tud-e arról, hogy az Európa Tanácson belül szóba került már ez a téma, amelynek Oroszország jelenleg még tagja, és hogy úgy gondolják-e az emberek, hogy megfelel a demokratikus jogállamnak Oroszország az Európa Tanács követelménye értelmében. Köszönjük, Intved asszony, most Albrecht urat nem látom, ő neki úgy tűnik, hogy más dolga akadt. Szeretne valaki a zöldek nevében hozzászólni? Ha nem, akkor Kirkhope úr következik, parancsoljon. Üdvözlöm Önt, Szoldatov úr, és nagyon köszönöm, hogy beszélt, beszélget velünk. a kezdeném, nyilvánvalóan mindenki, aki itt ül, az, az ki, nagy sikert kíván a Szocsi téli olimpiai játékoknak, és értjük azt is, hogy az orosz hatóságok biztosítani szeretnék azt, hogy védjék azokat, akik részt vesznek a játékokon. Abban az összefüggésben, amit öntől hallottunk, teljesen érthető, hogy lesz ott valamilyen struktúra, a biztonsági szolgálatok aktív szerepet játszanak majd ebben a védelemben. A következőt szeretném kérdezni öntől. Ön ma itt nagyon szabadon beszélget velünk, van-e tudomása arról, hogy a hatóságok eh, hogyan állnak hozzá ahhoz, hogy ma ön itt eh, velünk társalog? Az oknyomozó eh, újságok újságíróknak, újságíróknak van-e kapcsolata Edward Snowden-nel például, aki tudomásunk szerint Oroszországban van. Ön beszélgetett például Snowden-nel? Megengedték hatóságok az ön oknyomozó munkája során, hogy meginterjúvalja Snowden-t, beszélgessen vele a megfigyelésekről, lehallgatásokról, az NSZ botrányról kapcsolatos kérdéseket megvitasta ezt Snowden úrral. Ön ma reggel itt nagyon szabadon beszélt velünk az aggájairól. Elmondaná nekünk végül azt, hogy a KGB és a jelenleg nyilván, nyilvánvalóan láthatóan jobban ellenőrzött FSB struktúrája között milyen hasonlóságok, vagy vannak-e hasonlóságok? Köszönöm a GUE nevében itt van-e valaki? Nincsen. Akkor visszaadom önnek a szót, és utána szoldató úr most kérem, hogyha feljegyezte a kérdéseket, azokra válaszoljon, és utána lesz még egy kör. Az első kérdéssel kezdeném. Tehát az NSA és az FSB tevékenységét össze lehet -e hasonlítani. Úgy gondolom, hogy amit Snowden úr elmondott a Prisma programmal kapcsolatban, sajnos tolmácsoknak megint abba kell hagyni a munkán. Because what actually uh, is done by PRISM, uh, uh, thanks to PRISM, NSA uh, gets uh, direct but remote access, unrestricted access to servers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 hogy képviselők feltegyenek kérdéseket, akik ezt kívánságukat jelezték. Még egy fordulót tartatunk. Romero López asszony először. Köszönöm, elnök úr. A, azt szerettem volna az újságíró úrtól kérdezni, hogy mit szól ahhoz a hírhez, ami napvilágra került Edward Snowden fenyegetéséről. Vajon hiteles ez a hír, vagy nem? Mit tud erről? van itt valódi veszély, vagy ahogy mondta, őt most védik, és nem, nem tudjuk, hogy hihetünk -e ennek a hírnek. Szeretném tudni, hogy van -e erre vonatkozóan információja. Did you get, Mr. Did you get translation? Yeah. Yeah, so, no, no, is okay, yeah, is okay. We got... Szoldatov hogy működött a fordítás? Nagyon jó lesz. Még egy kérdés, csak szerettem volna tudni, hogy működött-e a tolmácsolás. Gomez asszony, parancsoljon. Köszönöm. Snowden úr, következőt szeretném kérdezni öntől. Ön említette, hogy nincs lehetőség arra, hogy az orosz FSB tömegesen lehallgasson európai polgárokat. Ezt nem tudják megtenni, az FSB erre képtelen. De van-e önnek tudomása valamilyen célzott programról, hogy kémkedjenek, vagy lehallgassanak például mobiltelefonokat, mint ahogy az USA Merkel asszony mobiltelefonját például lehallgattatta? Tegnap hallottuk a külügyi szakbizottságban, hogy a Majden téren Ukrajnában, a függetlenség terén, ugye jelenleg is a tiltakozók, a tüntetők ott vannak, és tömegesen kaptak hatóságoktól olyan üzeneteket, amelyben fenyegették őket, hogy tudjuk, hogy ott vagytok, és majd felelősségre lesztek vonva. Van arra lehetőség, tehát, hogy célzottan embereknek ilyen SMS-eket küldjenek, sok több ezer embernek? hogy ez esetleg orosz technológiával történik, orosz technológiát használnak az ukrán hatóságok. Ön azt is mondta, hogy már a, nincsen ellenőrzés, a kommunista párt nem ellenőrzi az FSB-t. Vajon az orosz parlament, a Duma gyakorol bármilyen felügyeletet? Intfeld asszony. Hogyha van időnk, akkor szeretnék visszatérni a második kérdésre, és két rövid kérdést még feltennék. Ön azt mondta, hogy az NSZ-nek hát természetes előnye az, hogy a világ sok részén amerikai informatikai rendszereket, szoftvereket használnak. Gondolom hogy Oroszországban is egyre inkább ez a helyzet. Eh, amerikai termékeket eh, használnak egyre nagyobb számban, és ez eh, megkönnyíti azt, hogy az Európában vagy a világ más részein használt rendszerekhez kapcsolódjanak, és talán az FSB így Oroszországon kívülre is ki tudja majd terjeszteni a tevékenységét, mondjuk az eu a Második kérdésem. Meglepődve hallottam, hogy ön azt mondta, hogy ezt a programot, nem tudja, hogy a Szocsi környékén az olimpiai játékok során hogy mit fognak tevékenykedni, de három évig fogják tárolni a metaadatokat. Az olimpiai az játékok résztvevői, és elsősorban minket az európaiak érdekelnek, nos, vajon az ő kormányai közül voltak-e, akik tiltakoztak? Hiszen nem tudom, hogy tudja ön, hogy van-e tudomás arról, hogy bármelyik külügyminiszter ezt kifogásolta volna az orosz kormánynál? Hogyha nincs további kérdés, akkor Szoldatov úr kérem, hogy válaszoljon, mielőtt azután végül az előadónak adnám meg a szót. First question about Snowden and, uh, and, and threats. Uh, I don't think that these threats are genuine just because, uh, well, Mr. Snowden, he lives in a controlled environment and I think it's, a, it's, a, uh, it's one of the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 Köszönöm, hogy kész volt együttműködni velünk így élesben Moszkvából. Köszönöm a videókonferencián való részvételét. Akkor most Moráez úr, az előadói kapszót, ha szeretné, de nem szeretné, akkor viszont nagyon köszönjük. Elköszönünk öntől, és nagyon nagyra értékeljük tanúvallomását. Nagyon köszönjük hogy így eljött közénk. Nos, a következő pont következik a napi rendünkön. Ez most már nem élő videokonferencia, hanem a 2012-es mentesítés EU általános költségvetés Európai Bizottság. Több jelentés van itt, és Rajtova asszony az egyik jelentéskészítő, a másik pedig Matyő asszony. Mindketten jelen vannak, úgyhogy akkor nézzük a következő 40 percben a közös vitát. Több vélemény született az igazság és belügy terén, és az kapcsolódó ügynökségek, a Eurojust, a Frontex, az Európai Rendőri Kollégium, Menekültügyi Támogató Iroda, Rendőrség, Europol, az adatvédelmi biztos. Ide tartozik az alapjogi ügynökség, a kábítószer monitorozó ügynökség. Tehát akkor vitassuk meg ezeket a témákat. Rajtova asszonyhoz fordulok először, hogyha kíván szólni. Köszönöm a szót. Röviden szeretném elmondani a Kokobónak készített jelentéstervezetet, illetve a kábítószeri és kábítószer függőség Európai Megfigyelő Központjáról, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségéről. A belső auditálásért voltunk felelősek, és ezen dokumentumokban az áll, hogy a három intézmény könyvei hűen tükrözik a kötelezettségeket, nem volt komoly probléma a 4,8%-os hiba százalék az operatív költségek vonatkozásában az Európai Bizottságnál. Az utólagos ellenőrzés során jelentkeztek. Ez sajnos minden belső politikára vonatkozik, de a Dicsi Home-nál semmi konkrét hiba százalékot nem lehet felmutatni. A rendszeres hibák a következők. Először is a Digi Home-nál. Olyan intézkedések, amelyek a belső auditálásból eredményeznek a Schengen információs rendszer keretén belül, melyek nem megfelelő időkeretekben készültek el a továbbiakban. Azt kell elmondanom, hogy Franciaország és Írország a SIS 2 t időben nem vezette be, több oknál fogva. Másrészt az a jelentős előrelépés, amely az, a SZIS-2 terén volt tapasztalható, megállapítható. A második az Európai Unió alapjogi ügynökségére vonatkozik. Itt két rövid megjegyzésem lenne. Először is az ex ellenőrzés a költségek vonatkozásában csak 2012 végén került bevezetésre. Másodszorban az ügynökség egy munkaügyi vitában veszített, ezért belső mechanizmusokra van szükség az, az emberi erőforrásokra vonatkozó kérdések megoldására. A harmadik jelentés, kábítószer és kábítószer függőség Európai Megfigyelő Központja, itt fontosabb problémákat találtunk. A számvevőszék rámutatott arra, hogy az ex ante ex post monitorozásra nem került sor. A mérgem illet, meg vagyok lepve, hogy az expost ellenőrzésekre nem került sor 2008 óta. A továbbiakban 200 ezer euró költöttek 2012-ben a fel nem használt irodahelyiségekre. Ez hosszú távú probléma, úgyhogy kérem, hogy a központ a lehető legnagyobb prioritásként kezelje. Végül rá szeretnék mutatni arra, hogy ami az alkalmazottokat illeti, nem fair a földrajzi megosztottság. Mindezek a célkitűzések benne vannak az jelentésemben, de az auditorok, illetve a szemvevőszék konklúziói nem változtatnak. Tájékoztatásra el szeretném mondani, hogy a lehetséges módosítók beadásának határideje január 27-e. Nagyon köszönöm. Köszönöm rajta válaszolni, Matyi asszony, parancsoljon önni a szó. Köszönöm elnök úr a szót. Nos, ami a többi ügynökséget illeti, és amely a LIBE kompetenciájába tartozik, a Frontex 2012-es mentesítése néhány nehézséget vetett fel. A számvevőszék az ügynökséghez tartozó tevékenységek megfelelő voltáért nem vállalta a felelősséget. Vannak nemzeti hatáskörök is, de a szembevőszék azt gondolja, hogy az állami szervek a kedvezményezettek. A szubvenciókat a végrehajtandó missziók esetében alkalmazzák, például a repülőgépek, helikopterek felhasználásakor. Úgy gondolják a Frontexnél, hogy elegendő a nemzeti nyilatkozat ehhez. Ami a dokumentációt illeti, a közösségi jogalkotásnál az ügynökség igazgatója jelezte, hogy általányt fog bevezetni a jövőben, minden egyes berendezés esetében. A jövőben így kerül korrigálásra mindez, úgyhogy bíznunk kell az ügynökségben ami a 2012-es időszakot illeti. Ami az Európolt illeti, jelentősen javult a helyzet a 2011-es jelentéshez képest a kötelezettségvállalások, az előirányzatok terén a kiber bűnözés kapcsolatban egy európai központ kellett, hogy létrejöjjön, de ez késekedett. Az ügynökségnek nyilván ehhez alkalmazkodnia kellett, és a költségvetését megfelelően alakítani. További erőfeszítésekre van szükség, hogy az ajánlásokat a 2011-es mentesítésnek megfelelően bevezessék, például a számviteli rendszert is ennek megfelelően alakították, tehát jó úton járnak. Ami az Európolt, Európolt illeti, fontosnak tűnik számomra, hogy megjegyezzük, a jövőt illetően, hogy a bizonytalanság nem igazán jól befolyásolja a megfelelő kezelést, főleg az alkalmazottak vonatkozásában. Ezen kívül még jeleznék szeretnék az ötödik módosító indítványban egy aprócska problémát, ehhez szeretnék egy módosító indítványt megfogalmazni. A bizottsági javaslat, hogy fuzionáljon a SZEPOL és az Európol soha nem született meg, és meg kellett várnunk a tanács javaslatát, hogy hol lesz a központja ennek, de 25 tagállam egyhangú határozatára van szükség, ezért talán a bizottságnak tenném fel a kérdést, mert az ugye a bizottsági javaslat alapján születhet csak meg. Tehát hol van ez a javaslat a székhelyet illetően, hiszen nem ugyanott lesz, mint ahol a tanács. Remélem a bizottság tud majd válaszolni erre a kérdésemre. Ami az a menekültügyi támogató ügynökséget illeti. Számviteli szempontból ö, késekedést tapasztaltunk. 2012-ben azonban függetlené vált az Európai Bizottságtól pénzügyi szempontból, úgyhogy teljesen érthető, hogy egy év szükséges az alkalmazkodáshoz. Ami az adatvédelmet illeti, ez az ügynökség független, és a számbevőszék semmiféle jelentős hibát nem talált a nyilatkozatokban, de azért figyelemmel kell kísérni a továbbiakban is őket. Eurojust. A tavalyihoz hasonlóan szeretnénk azt, hogyha egyértelműbb, átláthatóbb lenne a felvételi folyamat, és azt hiszem, hogy ez jó lenne mindenkinek. Végezetül külön erőfeszítésre volna szükség minden ügynökség részéről a költségvetési hatékonyság, a többnyelvűség tiszteletbetartása terén, hogy legalább míg egy nyelvre le legyen fordítva az anyaguk, jó lenne minden nyelvre. Tehát szeretném én is, hogy a mentesítést megkapják. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Matyi asszony, mondja az elnök úr. az Európai Uniós 2012-es évi mentesítésről. Megfogalmazott kérdéseket a bizottság számára, úgyhogy azt hiszem, mielőtt lezárnánk a vitát, meg kellene hallgatnunk a bizottságot. Nem tudom, kívánni a bizottság szólni. Van-e itt valaki a teremben, a bizottság nevében? Parancsoljon asszonyom, öné a szó. Köszönöm szépen. Többen vagyunk itt a bizottság képviseletében. Én arra válaszolnék, amely a bizottsági mentesítése vonatkozik, a Home és Justice főigazgatóságokat. Hallottam a sajnálat megfogalmazását a jelentés részéről, a jelentős készítő részéről, hogy nincs részletes információ a számvevőszék részéről, ezt a két főigazgatóságot illetően mi is sajnáljuk, mert így kevesebb visszajelzést kapunk. De úgy gondolom, a számbevőszék a lehető leghatékonyabban kíván dolgozni, és hát tudjuk, hogy a mi költségvetésünk nem olyan jelentős, mint az összes többi főigazgatóságé, úgyhogy így megérthetjük, hogy miért jár így el a számbevőszék. Azért nálunk is vettek mintát, a alkalommal a Home, öt a Justice esetében. Két apróbb ajánlásunk lenne, ezeket nem is tartották olyan fontosnak, hogy a jelentésbe feltüntessék. Elégedett vagyok, hogy az igazságügyi főigazgatóságról nem volt szó, ugyanis a beszámolót egy igen rövid időről kellett elkészíteni, ami a Home főigazgatóságot illeti, itt összetettebb a helyzet, szélesebb körül a tevékenység válaszképpen, ami az auditálás ajánlását illeti, és a Schengeni területet illeti, azért késlekedtünk, mert nem lehetett végrehajtani és ellenőrizni csak akkor, amikor már beindult ez a Schengeni eszköz Horvátországgal. Úgyhogy természeténél fogva késlekedett ez a dolog tehát a belső audit volt rosszul meghatározva. Azt hiszem a 2012-es jelentés az utolsó volt, ahol a HOM főigazgatóság fenntartással élt, ugyanis a 2010-es pozitív módon zárolt, úgyhogy a 2013-as év során reméljük minden rendben lesz, és a tartalékok benne lesznek a számok között. Köszönjük szépen, köszönöm szépen a bizottságnak, mondja az elnök úr, a kiegészítő magyarázatokat. Rendkívül szenvedélyes témáról beszélünk itt. Úgy látom, Mátyő asszony szeretne még valamit mondani, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm elnök úr a szót. Nem kaptam választ a kérdésemre. Az volt ugyanis a kérdésem a bizottságtól, hogy amikor nagyon vártuk a bizottság javaslatát, a SZEPOL jogi reformjáról, illetve különös tekintettel a székhelyváltásról. Nem született meg a javaslat. Így meg kellett várni azt, hogy a tanács döntsön, és javaslatot fogalmazzon meg a Szepol helyszínét illetően, hogy végre a bizottság döntsön egy javaslatról, úgyhogy intézményes háború indult be, ez eléggé sajnálatos, a tanács és a bizottság között, így a parlament egyszerűen elfogadhatatlan helyzetbe került. Úgyhogy szeretném, hogyha a bizottság válaszolna arra a kérdésre, amit az előbb megfogalmaztam. Elnök, köszönöm. Matyő asszony, Matyő asszony tett egy megjegyzést, talán a bizottság akkor próbálkozzon még egy válaszsal. Bizottság, köszönöm. Igen, nem válaszoltam erre a kérdésre, mert nem én vagyok a kompetens személy. Kicsit összetett a válasz erre, itt van előttem. Úgyhogy a javaslatom az, hogy írásban válaszolhassunk. Értem, hogy a helyzet nem olyan egyszerű, de azt hiszem, hogy megvan a nyomós okunk arra, hogy vártunk, mert az én információim alapján a bizottság célja mindig az volt, hogy olyan megoldást találjon, hogy megfelelő szinergiákat találjon a gazdasági szinteken is, és aztán a tagállami átmeneti javaslatok nem voltak kielégítőek ennek a célnak az elérése érdekében, de hogy részletesebben is tájékoztathassam önöket, írásban javaslom ezt a választ önöknek elküldeni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Meghallgattuk a tíz jelentésről. Ezek igazán ö, fantasztikus és lenyűgöző témák, a mentesítési témák. Meghallgattuk őket. Ö, igen, igen, Gönc asszony kér szót, parancsoljon. Eh, eh. Csak néhány szót eh, mondanék árnyék előadóként. A frakciónk nevében alapvetően egyetértek a jelentéssel. Lehet, hogy be fogunk nyújtani még néhány módosítót. De alapvetően pozitív módosítók lesznek ezek, és ezt én fontosnak tartom. Visszatérnék egy vitatott pontra, a szepol székhelyének az áthelyezése, és az ezzel kapcsolatos jelentés. Meg lehet, hogy ezek a bírálatok mind megalapozottak. Attól félek, hogy túlléptük már azt, hogy 2012-ben vitatkoztunk erről, és beszélünk itt egy fúzióról is. És megemlítjük az aggájainkat az IDPS problémáiról. Majd meglátjuk még, hogy hogyan tudunk ezzel kapcsolatban módosítót benyújtani, de lehet, hogy 2012-ön túl kellene lépni az üzeneteinkkel. Köszönjük, Gönc asszony! Úgy tűnik, hogy egyelőre ennyi. Úgy látom, hogy a napirend következő pontja az eljárási szabályzathoz kapcsolódik. Itt is van az egyik előadó, De Jong úr. Ő már jelen is van. De Romero asszony és Weber asszony, tehát a másik két előadó nincs most jelen. Tehát én most azt javasolnám, hogy tartsunk egy rövid szünetet, egy fél órás szünetet, mivel a vita a napirendben fél, tizenkettő fél tizenkettes es kezdéssel szerepelt. De szeretném addig is jelezni, hogy a mentesítésekkel kapcsolatban a 2012-es költségvetést illetően január 27-ig lehet benyújtani módosításokat. Tehát január 27-e a módosítók benyújtásának határideje. Most tehát egy fél órás szünet következik. Látom, hogy Romero asszony elhagyta a termet. Weber asszony nincs itt, tehát azt hiszem, hogy az a legészszerűbb megoldás, hogyha most egy fél órás megszakítás következik, és fél tizenkettőkor folytatjuk. Köszönöm. Be seated, please. We had done our best to mind the schedule of the megtettünk, hogy tartsuk az napi rendet. Véletlenszerű egybeesések érintettek előadókat is, de most itt van de Jong úr, és Weber asszony is itt van Romero asszony még majd később érkezik, de közben elkezdjük ezeknek a pontoknak a tárgyalását. Közös vita a 15., 16. és 17. napi rendi pontról. Ezek mind az eljárási jogi jogszabálycsomagot érintik. Az első az európai elfogató parancsal kapcsolatos jelentés, amelynek te Jong úr a szerzője, azután az ártatlanság vélelme témakörben Renate Weber asszony az elődő, és végül a gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékok előadója Romero López asszony. A bizottság ismertette ezt a csomagot, amelynek a tárgya a büntetőeljárásokban gyanúsítottak és vádlottak eljárási jogainak erősítése. A tanács 2009-ben elfogadta az úti tervet, amelyben közös normákat határozott meg, tehát tisztességes eljáráshoz fűződő jog, hatalmas lépés volt ez, az eljárási garanciák területén. A három jogalkotási javaslat az eljárási jogok csomagának, csomagjának három pontjára koncentrál. Olivier Dell úr van itt a DJ Justice képviseletében, és először neki adom meg a szót. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, üdvözlök mindenkit. Köszönöm a Libes szakbizottságnak, hogy megszervezte ezt a vitát ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban. És a három előadó a három irányelv tervezettel kapcsolatban is bizonyára megnyilvánult már. A polgárok akik büntető ügyben érintettek, szintén rendelkeznek jogokkal, és ezeket az Európai Unióban mindenképpen tiszteletben kell tartani. Ez egy több szakaszból álló folyamat, és nagyon örülünk, hogy három irányelvet már elfogadtak ebben a kérdéskörben. Az egyik a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog. Ez 2013. október 27-én ez már hatályba lépett. A vádakról szóló információhoz való jog idén június másodikán fog hatályba lépni, és az ügyvédhez való hozzáférés és a kommunikáció joga különösen a családtagokkal, a vádlottak számára. Ez is egy irányelv, ami 2016. novemberében fog majd várható hatályba lépni. Ebben a kontextusban mutatta be a bizottság november 27-én azt a tervezetét, amelyel még jobban megerősíteni a polgárok jogait. Ez a jogalkotási csomag három irányelvjavaslatból áll. Az egyik megerősíteni az ártatlanság vélemének egyes aspektusait, és biztosítana azokat a jogokat, hogy valaki részt vehessen a saját tárgyalásán. Egy másik irányelv különös garanciákat nyújt a gyermekek számára, amennyiben megvádolják vagy gyanú alá vonják őket a harmadik pedig a költségmentességet biztosítja a gyanúsítottak vagy a vádlottak számára. A bizottság ezen kívül két javaslatot nyújtott be a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyekről, illetve szeretnénk nagyobb konvergenciát megvalósítani az egyes nemzeti költségmentességi rendszerek között azonnal át is térnék a három irányelv bemutatására. Először is az ártatlanság véleméről szóró irányelvről beszélnék. Ez adja az alapját az egész büntetőjogi rendszernek. A már létező eljárási jogokat ez is támogatja. Tehát az ártatlanság vélemének joga szorosan kapcsolódik a már létező irányelvekhez, illetve a bizottság által most javasolt másik két irányelvhez. És szorosan kapcsolódik, mondhatni nélkülözhetetlen, az eljárási jog javítása is a kölcsönös bizalom és kölcsönös elismerés érdekében. Az Európai Emberi Jogi bírósággal kapcsolatban úgy gondoltuk, hogy muszáj bizonyos minimum követelményeket, minimum sztenderdeket meghatározni. Az ártatlanság vélelme ezen kívül az eljárás közben a polgárokat megillető jogokat is megerősíti majd, egyebek között az ügyvédhez való hozzáférés jogát. És van egy olyan oldala is ennek a kérdésnek, ami nem az ártatlanság véleméről szól, de a méltányos eljáráshoz nagyon fontos, tehát az, hogy valakinek joga van jelen lenni a saját büntetőjogi tárgyalásán. Az ártatlanság vélemével kapcsolatban a tagállamok számára ez az anyag általánosságban elfogadható. De vannak bizonyos pontok, ahol úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne a védelmet még jobban megszilárdítani. És számos alkalommal megsértik az ártatlanság vélelmét, ez még az Európai Unióban is előfordul. Négy elemet kell itt kiemelni. Először is az Európai Emberi Jogi Bíróság esetjogával összhangban nem lehet akár közigazgatási, akár pedig igazságügyi hatóság által sem bűnösnek nyilvánítani valakit, ameddig az teljes mértékben ki nem derült. Aztán meg kell erősíteni azt a büntetőjogi alapelvet, mely szerint a bizonyítás terhe a, a vád, vádló félre esik, nem pedig a, a vádlotra. Ez az irányelv tükrözni fogja az Emberi Jogi Bíróság álláspontját, de ezen kívül a méltányos eljáráshoz való jogot is még jobban megerősíti minden tagállamban. Ennek a javaslatnak a szíve, a legfontosabb eleme a hallgatás joga. Tehát az a jog, hogy nem kötelező együttműködni a váddal, nem kötelező bűnösnek a magát senkinek, és nem kötelező egyáltalán megszólalnia sem. Ez is hozzájárul a méltányos eljáráshoz. Az irányelv ezen kívül biztosítja, hogy a gyanúsítottat vagy a vádlottat nem lehet arra kényszeríteni, hogy bizonyítékokkal álljon elő, amennyiben azok az elítéléséhez vezethetnek, igazságtalan elítéléséhez, vagy pedig ítélethozatali hibákhoz. Az unió jogában már vannak erre, az, ebbe az irányba mutató intézkedések, de mégis előfordultak jogsértések a hallgatáshoz való joggal kapcsolatban. De az, hogy valaki nem hajlandó magát bűnösnek valani, nem képezheti az elítélése alapját. Az irányelv alapvető elveket mond ki, és nagyon szűken értelmezés korlátozza ezt a jogot, hogy egy rossz hiszemű vádlott ne tudja ezzel akadályozni a bíróság munkáját. Aztán itt van az a jog, amely a, az újra, új, újból ítélet hozatalhoz való jogot illeti. A gyermekek egy különösen kiszolgáltatott csoport, hiszen fiatal koruk miatt sem fizikai, sem pedig pszichológiai értelemben még nem elég érettek. Ezért a kiskorúakat még fokozottabban kell védeni a büntetőeljárás során. A meglévő jogszabályok, a három irányelv már lefedi a gyermekek jogait bizonyos mértékben, de nem nyújt konkrét védelmet, és ezért szükség van még egy irányelvjavaslatra, és ehhez eh, hozzákapcsoltunk még egy ajánlást is a kiszolgáltatott helyzetűekről. A gyermekekről szóló irányelv minimum szabályokat határozna meg, ami minden 18 éven aluli személyre vonatkozik, akit eh, azzal gyanúsítanak vagy vádolnak, hogy eh, bűncselekményt vagy szabálysértést követett el. Érthető módon kell őket tájékoztatni, és a szüleiket is tájékoztatni kell. A gyermekek nem mondhatnak le az ügyvédhez való hozzáférés jogáról, ugyanis nem értik a cselekedeték következményeit, és ez a legfontosabb intézkedés ebben az irányelvben. Kötelező a gyermekeket ügyvédnek védenie. Egyedi módon kell értékelni személyes és családi helyzetüket az ítélethozatal előtt. Ez nagyon fontos azért, hogy az adott személyhez és a családi környezetéhez lehessen igazítani a büntetést orvosi vizsgálatnak is alá kell vetni őket, hogyha megfosztják őket a szabadságuktól, és nagyon gyakran szükség van erre, különösen, hogyha a, a rendőrség kihallgatja őket, ezen kívül audiovizuális módon is rögzíteni kell a kihallgatásukat. A, a hatóságok azon munkatársai, akik gyerekekkel foglalkoznak, külön képzést kell, hogy kapjanak, meg kell védeni a gyermekek magánélethez való jogát, hogy később vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba. És azt hiszem nagyon fontos a parlament számára az is, hogy a bebörtönzés mellett kell, hogy legyenek alternatívák, csak kivételes körülmények esetén lehet börtönbe zárni gyermekeket. És a gyermekek személyes integritását börtönbe zárás esetén is biztosítani kell. Elsősorban elkülönítve kell őket tartani a felnőttektől. A harmadik irányelv pedig a költségmentes jogi segítségnyújtáshoz való jog. Az ügyvédhez való hozzáférés joga, illetve az arról szóló irányelv azt mondja ki, hogy fogadhat ügyvédet a vádlott, de hogyha nincsenek kellő anyagi forrásai ehhez, és megfosztják őt a szabadságától, akkor valójában nem fér hozzá ügyvédi segítséghez, ha csak nem kap erre vonatkozóan segítséget. Ez volt a célja tehát ennek az irányelvnek. Az arányosság jegyében az irányelv csak korlátozott körülmények között alkalmazható, csak azok esetében, akik őrizetben vannak, emellett eh, kiszolgáltatott helyzetűek. És eh, ebben a helyzetben, amikor eh, ilyen személyeket őrizetbe vesznek, akkor nagyon fontos ez a költségmentesség ahhoz, hogy méltányos legyen az eljárásuk, és a jogaikat tiszteletben tudjuk tartani. Az előzetes letartóztatásban lévőknek nem kellene megvárniuk azt, hogy a, az igazgatási rendszer kijelöljön számukra egy ügyvédet, hanem már az eljárás első szakaszában is hozzáférhetnek egy ügyvédhez. Tehát már azelőtt, hogy az állam kirendelne mellé egy védőt. Természetesen utána ennek az ügyvédnek a költségeit behajthatják a gyanúsítotton, hogyha kiderül, hogy nem jogosult a költségmentességre. De ez a sürgősségi segítségnyújtás az európai elfogató parancs hatája alá esőkre is vonatkozik. Ennyit tehát erről az irányelvről, és itt különbséget kell még tenni mindazon gyanúsítottak és vádlottak között, akik az európai elfogató parancs keretében kerülnek letartóztatásra itt is rájuk is érvényes az a jog, hogy hallgassanak, és hogy ne vallják magukat bűnösnek. És van egy olyan ajánlásunk, amely a nemzeti segítségnyújtási rendszereket kívánja egymással összhangba hozni. Ez egy igen összetett téma, és ezt a két ajánlást értékelni fogjuk, és ha szükséges, akkor négy év múlva a bizottság jogszabály tervezetet is megfogalmaz majd. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük a bizottságnak! Most következhetnek az előadók. Mindenki, aki előadó volt, most megszólalhat. Először Cornelis de Jong következik. Köszönöm, elnök úr! Nagyon örülök, hogy ezen, ezzel a témával kapcsolatban én lehetek az előadó. Nagyon fontos ez a téma, és a bizottság is világossá tette, hogy például az ügyvédhez, a védőhöz fűződő jogra vonatkozó rendelkezést nem lehet végrehajtani vagy alkalmazni, hogyha ehhez nem kapcsolódik a költségmentességhez fűződő jog. Elég bonyolultá vált ez a kérdéskör, ugyanis természetesen hát van egy, van a kiinduló jogszabályok, néhány tagállamban már évek óta halljuk, hogy a nagyon sokba kerül a védőhöz fűződő jog érvényesítése, és most, amikor megszorítások vannak, az államok nem tudnak erre ennyit költeni. Ezért hát Hollandiában is aggódunk, mert most már annyira kiüresedett a kirendelt fűződő jog, hogy aláássák ez a tisztességes eljárás, a fűződő jogot is. És látjuk, hogy ez más tagállamban is történik ilyesmi. Tehát egy komoly témáról van szó, és egy nehéz időszakban foglalkozunk ezzel. Elég bonyolult a helyzet, ahogyan a bizottság is utalt erre én tulajdonképpen azt vártam, és jó módszernek tartanám, hogy az európai jogban úgy fragmentálódik ez az egész terület és jobb lett volna talán egy jogszabályt megalkotni ezen az egész területen, és nem hármat. Most ez az irányelv, ami csak egy részét szabályozza ennek az egész kérdéskörnek, szerintem a jogászok számára majd különösen érdekes lesz, és izgalmas lesz, hogyan lehet majd az irányelv keretein belül érvényesíteni a jogokat. És a bizottság valószínűleg azt gondolta, hogy túl érzékeny kérdés, túl érzékeny lenne a tagállamok számára, hogyha messzebb mennének, eh, mint amit eh, javasoltak. Hát én nem féltem volna ettől, hiszen eh, a tagállamok tulajdonképpen Prodeo ügyvédeket is alkalmaznak, de valamikor ők nem elég hatékonyak, hiszen azért minőségi kritériumokat is támasztani kell a védőkkel kapcsolatban, és ez, ezek a kritériumok nem szerepelnek az irányelvben, ez pedig nem jó. A ügyvédi segítséghez fűződő jogot nem szabályozza az irányelv, és a kritéri, és az sem, hogy a tagállamok milyen kritériumokat kell, hogy alkalmazzanak. Így előfordulhat, hogy lehet, hogy az egyik tagállamban valaki túl gazdagnak tartanak ahhoz, hogy költségmentességben részesülni, másik tagállamban viszont jogosult a költségmentességre. Ez bonyolítja a helyzetet számunkra, és az Európai Parlament talán ezt egy kicsit tudná egységesíteni, és egyértelművé tenni tenni. Majd kérdésem lesz az európai elfogadó parancsa kapcsolatban is. A bizottságnak mondanám, hogy ez túl kevés egyértelmű itt a szöveg, hogy a végrehajtó és a kibocsátó államban is ténylegesen teljesíteni kell a költségmentességhez fűződő jogot. Ezt szeretném, hogyha még egy kicsit kifejteni a bizottság képviselője az ezzel kapcsolatos megfontolásokat. Az árnyék előadókkal még e, hamarosan majd tervezek egy konzultációt, és megpróbálunk tisztázni több kérdést. Először is, hogy általában ez a parlament mit, és ez a szakbizottság különböző frakciók mit gondolnak erről az egész megközelítésről, illetve arról, hogy itt most ajánlás vagy irányelv eh, legyen a jogi forma, attól is függ, hogy hány frakció akar majd részt venni ebben a munkában. Nincsenek illúziói, most a választások előtt, a ciklus vége felé valószínűleg nem e, fog sikerülni mindenkit bevonni, de azért megpróbáljuk. És e, hogyha az árnyék előadókkal sikerült tisztázni az általános kérdéseket, azután ennek alapján elkészíthetjük az állásfoglalás szöveg tervezetét. És hogyha ennél is tovább akarunk menni, az is, az is remeknek tartanám, én rendelkezésre állok ehhez a dossziéhoz, de azt talán nem kellene most a parlament számára valamilyen álláspontot előre rögzíteni, majd meglátjuk, hogy hogyan haladunk tovább. A következő hetekben elég sok időt kívánok szánni erre a dossziéra, és szeretném, hogyha előre haladnánk a többi frakcióval folytatandó tárgyalások során. Thank you very much. Uh, Köszönöm elnök úr a szót. Nagyra értékelem azt a lehetőséget, hogy az első eszmecserét lefolytathatjuk erről a csomagról. Azzal kell kezdenem, hogy elmondjam, hogy az elvek végül is mindig rendben vannak, engem inkább a, a kivételek aggasztanak, mert ugye a kis ördög mindig a részletekben bújik meg. Meg kell mondanom, hogy legalábbis ami ezt a közleményt illeti, nyilván vannak itt olyan dolgok, amelyek erőteljesen ellent mondanak az irányelv célkitűzéseivel. A bizottság csak a jó dolgokat emelte ki, az elveket. Én most megragadnám az alkalmat arra, hogy csak egy-két olyan dolgot emelje ki, amelyek legalábbis számomra rendmásnak tűnnek. Van több is ebben a javaslatban, de kettő mindenképpen újdonságnak számít EU szinten. Miután ö, kijelentettük azt, hogy az ügyészség feladata a bizonyítás terhe, azért időnként mondjuk azt is, hogy a védelemre háruló bizonyítás terhe nem lehet inkompatibilis az ártatlanság vélelmével. Az emberjogi bíróságnál legalábbis egy eset volt 88-ban, és még az sem igazán helyesen került dokumentálva, mert hogyha a Szalabakusz Franciaország eset érvelését nézzük, egyértelműen látjuk, hogy maga a bíróság is említi, hogy bizonyos eseteket nem lehet egyeztetni a hatos cikk célkitűzéseivel. Úgyhogy itt tényleg eléggé nagy problémát látok, de van még egy másik vélemény is, az Európai Emberjogi Bíróság részéről, ahol is azt magyarázzák, hogy a bizonyítás terhének átbillentése olyan helyzetet teremt, ahol kisebb bűncselekmények esetén a vádlott bizonyítása, sor, a vádlott vonatkozásában a bizonyítás nehezebb, mint a súlyosabb bűncselekményekben. Aztán ott van a 17. bekezdés, amelynek értelmében, hogyha a ö, információt ki akarjuk ö, csikarni ö, a ö, vádlottból vagy a gyanúsítottból, ö, itt erre minden lehetőség rendelkezésünkre áll. Hát nem tudom, hogyha itt most csak átmásoltunk valamit, akkor jó, megértem, de nem tudom elfogadni. Az én hazámban a jogszabályok között, és igaz, ez több találamra is, ez nem megengedett egyébként. Aztán a bizottság folytatja, és emlegeti az arányosságot, hogy a bizonyíték megszerzése, a nyomozás során, stb. stb. Meg kell mondanom, hogy ügyvédként dolgoztam a kb. 30 éven keresztül, és amikor a vádlottak gyermekeit egyszerűen csak elvitték a, gy- a családtól azért, hogy a gyanúsítottról valamit mondjanak. Hát <laughs> nem tudom, hogy ez megengedett az Európai Unión belül. A bizottság eh, beterjesztett javaslata nem egyértelmű, veszélyes, ami a következményeit illeti. Úgyhogy azt mondanám, hogy eh, mielőtt még bármit is tennénk ebben a témában, véleményt szeretnék kérni az alapjogi ügynökségtől, hogy ez a javaslat kompatibilis-e az emberjogi egyezménnyel, illetve az emberjogi bíróság joggyakorlatával. Hiszen az Európai Unió most akar csatlakozni az egyezményhez, úgyhogy tényleg volna értelme annak, hogy ezen joggyakorlatnak megfelelően tegye azt. Ezen kívül ugyanezekről a kérdésekről. A jogi szolgálat véleményét is szeretném hallani, és talán a későbbiekben majd megvitatjuk azt a kérdést is, hogy jó lenne, ha egy független szakértő készítene ugyanebben a témában tanulmányt. De Jange kollega említette már, azt, hogy a mandátum végéig hogyan lehetne ezzel a kérdéssel foglalkozni, ez azt hiszem attól függően, hogy hogy kapjuk meg a véleményeket, talán egy munkadokumentumot el tudnánk készíteni, de mindenképpen a lényegi munka valószínűleg a következő mandátumra hárul. És meg kell mondanom, hogy amit láttam ebben a javaslatban, annak alapján szerintem lesz mit tenni. Köszönöm szépen, Romero asszony a gyermekek jogairól. Jó, tam. Köszönöm, elnök úr. Én is sajnálatosnak tartom, hogy a bizottság bemutatta ugyan ezt a jogalkotási csomagot, de olyan későn tette ezt, hogy valószínűleg nem fogjuk már tudni ezt befejezni, és félbe kell majd hagyjuk a munkát. És van néhány olyan téma, ami konfliktusokat okozott az eljárási garanciák között. De végül a végeredmény úgy néz ki, hogy a legnehezebb helyzetben lévők és a, a kiskorúak állnak itt a célpontban. Tehát ebben az időszakban sokat beszéltünk a joghoz való hozzáférésről és a jogelőtti egyenlőségről, de ez nem valósul meg, hiszen azok, akiknek nincsen elég anyagi forrásuk, azok nem egyenlőek a törvény előtt, és nem tudják kihasználni ezeket a lehetőségeket. Ezért nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a bizottság nem vette be az eljárási garanciák közé a segítségnyújtást, ahogy azt kellett volna. És jó lett volna még ebben a ciklusban lezárni ezt az ügyet, és nem átvinni ezt a következőre. Az a jelentés, amelyet én jegyzek, a gyermekekről szól. És ahogy a bizottság is mondta, itt vannak bizonyos garanciák, amiket nem gondoltak át eléggé, például az ügyvédhez való hozzáférési joga. Biztos, hogy bekerülhetett volna az irányelvbe az ügyvédhez való hozzáférés. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a gyerekeknek adott védelmet nem kívánták megadni mindenféle gyanús felnőtteknek, például az orvosi vizsgálat kötelező mi voltát. És itt szerepel néhány garancia a vége felé, és ezeket lehet, hogy egy korábbi változatból emelték át, de ez nem elég egyértelmű. Itt van például a költségmentes ügyvédi segítség. Ezt vissza fogják majd tenni abba az irányelvbe, amit szintén nem fogunk elég korán elfogadni. Tehát nem tudjuk, hogy mikor kerül majd ez elfogadásra. A bizottság ezt a döntést hozta, de sajnos nem sikerült a garanciákról szóló csomagot elfogadni az összes garanciával együtt, amit mi szeretünk volna beletenni. Most pedig kérem jelentkezzenek azok, akik szeretnének hozzászólni. Mátyő asszony lesz az első. Köszönöm, elnök úr. Röviden szeretnék hozzászólni. Gratulálok ehhez a jogszabálycsomaghoz. A bizottság javaslata ugyanakkor egy kicsit későn érkezik. Ahogy ezt más kollégák is elmondták, én is így gondolom. A költségmentes ügyvédi segítségnek ugyanakkor kellett volna érkeznie, mint az ügyvédhez való hozzáférésre szóló jogszabálynak. Tehát sajnálatos az, hogy erre csak most kerül sor. Eh, ahogy tejong kolléga is mondta, kár, hogy csak ilyen későn jelentkezik a bizottság ezzel a e, jogszabályal. Két és fél hónap van már csak hátra a parlamenti ciklusból, és ezeket az irányelv tervezeteket e, ennyi idő alatt kell megvitatnunk. Hát nem vagyunk varázslók, nem biztos, hogy ezeket e, be tudjuk fejezni, nem biztos, hogy ilyen fontos ügyeket most kellene megtárgyalni. Nagy kár, hiszen a mandátum elején már nagyon jól tudtunk együttműködni a az eljárási garanciákról szóló irányelvekkel kapcsolatban. Az ártatlanság védelme, illetve a költségmentes ügyvédi segítségnyújtás, valamint a gyermekek védelme, ez három nagyon-nagyon fontos ügy, és sajnálatosnak tartom, hogy ezt nem tudjuk a ciklus vége előtt befejezni. Köszönöm. Ugyanakkor gratulálok a bizottságnak, hogy ezeket bemutatta, és köszönöm nekik. Köszönjük, Zipper asszony. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Egészen röviden szeretnék valamit előre bocsájtani. Hányék előadója vagyok az Európai Ügyészség témának is. És hogyha azt nézem, hogy milyen fáradtságosan és milyen hosszú időt igénybe véve dolgozzuk ki ezt az úti tervet az eljárási jogok csomagá, csomagjával kapcsolatban, Nos, akkor nem bízom igazán abban, nem vagyok optimista a tekintetben, hogy gyorsan előre jutunk, hiszen az európai ügyészség kapcsán akkor kerülhetne itt sor intenzívebb tevékenységre, hogyha más területen is sikerülne legalábbis egy, a minimum követelményeket egységesen szabályozni, és ez jelenleg nem így van. Így aztán lépésenként haladunk, és én is most az egyes pontokhoz kapcsolódóan szeretnék megjegyzéseket tenni. Az utolsó jelentéssel a gyermekek jogainak a kérdésével kezdeném. Különböző területeken, a roadmap keretében is a gyermekekkel kapcsolatos különös követelményekre kell hivatkozni. Ez célszerű lenne azonban egy csomagban összehozni. És amit hiányolok, az az, hogy más hátrányos helyzetű csoportok, például a szellemi fogyatékossággal élők számára is különös rendelkezések kerüljenek be a szövegbe, és jónak tartottam volna, hogyha ezt is beépítenénk, vagy valamilyen megegyezés születne. Az ártatlanság vélelme Véleményem szerint rendkívül fontos kérdés. Ne kérdezzük meg, hogy miért kell erről most még egy irányelvet megalkotni, hiszen az ártatlanság védelme a demokratikus jogállam alapvető szabályrendszere, hogy megakadályozzák az önkényt és a visszaéléseket. Ezért Természetes, hogy a bizonyítási teher mindig a válthatóságot terheli. Az elképzelhetetlen, hogy nekem kelljen bizonyítani az ártatlanságomat. Nem, a bizonyítás terhe, a válthatóságnál kell, hogy maradjon. Az önvált tilalma is egy nagyon fontos pont. Ez is egy rendkívül fontos alapelv és ellentétben már néhány más területen nem szabad felhasználni a vádlott, a gyanúsított ellen azt, amit mond, ez is összefügg a bizonyítási teherrel. Azután az, hogy nem szabad a nyilvánosság előtt kipellengérezni, vagy kvázi már elítéltként beállítani a gyanúsítottat, ez is rendkívül fontos, hiszen hogyan lehet az ártatlanság vélelmét nyilvánosság előtt is érvényesíteni, hogyha már az eljárás indulásakor, még az ítélet meghozatala előtt már úgy kezeljük a gyanúsítottat, mintha mindenképpen bűnös lenne. Azután a költségmentesség kérdése. De Jong úr beszélt arról, hogy valószínűleg ez lesz eh, itt a legkritikusabb eh, eh, kérdés, a költségek nem nagyon áldatlan állapotnak tartom azt, hogy az igazságügy területén, sok területen egész Európában milliókat, milliárdokat költenek, de amikor az Európai Unió alapelvéről, fundamentumáról, az alapjogok biztosításáról van szó, akkor egyfajta eh, színházat játszunk itt, eh, németül olyan szép szó az Affentheater, mint eh, tehát egy cirkusz, egy show, amit itt előadunk, és a tagállamokkal sok lesz az összeütközés, sok vitára lesz szükség, annak érdekében, hogy a költségmentességhez, az ingyenes védőhöz fűződő jog valóban megvalósuljon. Az európai elfogató parancs is sok vitát generált. Egyetértek de Jung úrral, hogy sok eljárás során valóban nincs szükség arra, hogy mind a két országban a elfogadó parancsot kibocsátó, illetve az azt végrehajtó tagállamban is biztosítsák a költségmentességet, tehát ez a kettős védelem nem biztos, hogy kell. Nem tudom, hogy a választások előtt még mire lesz időnk, de foglalkoznunk kell ezekkel a témákkal, és az a legkésőbb a választások után itt legalább a parlamentben eredményre kell jutnunk, és um, a tagállamokat is felé kell eh, szorítanunk, hogy alakítsák ki gyorsabban az álláspontjukat, um, és a már elfogadott irányelveket eh, ültessék át, eh, azaz legalábbis az eddigi roadmap-et, az úti tervet hajtsák végre. Köszönöm szépen, Szipel asszony, most pedig Latford asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ártatlanság vélelme irányelvvel kapcsolatban lenne két kérdésem. Először is a hatályra kérdeznék rá. A javasolt hatály, ugye természetes személyek, gyanúsított vagy vádlott személyek, büntető eljárás vont személyekre terjed ki. Más roadmap tartozó eljárás jogi dossziékban, például a fordítás, a szolmácsolás, az fűződő jogra vonatkozó irányelvet ellenőriztem, de szerintem biztos, hogy a másik két irányelven is hasonló szöveget találunk. Hát azt mondjuk, hogy hogy az illetékes hatóságok eh, hivatalosan kell, hogy értesítsék ezeket a személyeket, hogy eh, gyanúsítottakká váltak, és büntetőeljárás indult ellenük. A bizottsági javaslat, a szövegjavaslata azonban nem tartalmazza ezt a made aware kifejezést, tehát hogy eh, tudat, tudatosítani kell ezekben a személyekben, hogy meggyanúsították őket, hogy vádat emeltek ellenük. Kérdezném a bizottságtól, hogy miért változtattak itt a szövegen, és miért nem ugyanaz a szöveg, mint a többi irányelben. A hatodik és hetedik cikkre is kérdeznék. Renate Weberhez hasonlóan én is szeretném, hogyha kapnánk némi iránymutatást az alapjogi ügynökségtől e tekintetben. Kicsit szórakoztat is a, mondjuk a 17. és a 19. preambulum bekezdés. A 17-ben, ahogyan Weber asszony is ezt idézte, arról van szó, hogy korlátozhatnánk a kényszerítést. Tehát ebben benne van az, hogy azért lehetséges a kényszerítés, hogyha információhoz akar jutni a rendőrség. És aztán a hatodik és a hetedik szigben van szó a hallgatáshoz fűződő jogról. Tehát ez már egy kicsit korlátozza ezeket a jogokat. És a hatodik és a hetedik cikkben pedig, mintha abszolút lenne ez a jog, a hallgatáshoz fűződő jog, hiszen úgyis, hogyha kényszeri hatása alatt tesz valaki tanulmányomást, az a bíróság nem fogadja el bizonyítékként. A 19. preambulum bekezdésben pedig azt olvassuk, hogy a hallgatáshoz fűződő jog e, tulajdonképpen az önvád eh, tilalmával egyenértékű. Tehát eh, ez, ez is a sugalja, mintha azért potenciálisan vádolhatnák magukat, vagy megengednénk azt, hogy valaki saját magát kell, hogy vádolja bizonyos korlátozott kényszer hatása alatt. Angliában és Walesben, a, ezeket az országokat ismerem, van kodifikálva is van a hallgatáshoz fűződő jog. És úgy tudom, hogy az Európai Emberjogi Bíróság is ezt megerősítette. Aki a tévében követi néhány angol buncselekményt, talán páran ezt megteszik, azok hallották, hogy egy ismert bűncselekmény kapcsán figyelmeztetést adott ki a rendőrség, és azt arra hívják fel az emberek figyelmét, hogy ne nyilatkozzon, semmilyen gyanúsított nem mondjon inkább semmi olyat, amit később azután felhasználnak ellene a bírósági eljárás során. Hát a hallgatáshoz fűződő <clears throat> jog kapcsán miután 20 éve vagyok parlamenti képviselő, már elég sok minden változást megéltem, és bizonyos körülmények között úgy tudom, hogy a Strasburgi bíróság appellált, és nem kifogásoltam az angol gyakorlatot. Weber asszony javasolta, hogy kérjünk véleményt az alapjogi ügynökségtől, hogy ez az emberi egyezmény nem sértő rendelkezés, -e, illetve hogy mennyire kompatibilisek ezzel a preambulum bekezdések. Szargentini asszony. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek, mert Denis Cornelis de Jong kollégám és Brigitte Cippel kolléganő már nagyon sok mindent elmondtak. Én csak a gyanúsítottak és vádlottak számára költségmentesség biztosító irányelvel foglalkoznék. Tehát hogyan értelmezzük a szabadság kifejezést ebben a javaslatban? Ha megnézem, hogy a saját kormányom, a holland kormány mit tesz, ezzel azt sugalnánk, hogy mondjuk ez még nem szabad szabadság elvonásnak tekinteni az első órákat, amit mondjuk egy rendőrségi cellában tölt el a gyanúsított, és akkor még nem kell számára biztosítani az ingyenes védőt. Szerintem már az első perctől kezdve a szabadság elvonás tekintsük szabadság elvonásnak. Ez legyen teljesen egyérme, egyértelmű. Megismétlem, amit az előadó mondott. Nagyon érdekes ez az irányelv, de a hozzá tartozó ajánlások, amelyek jobban elmagyarázzák a költségmentességhez hűződő jogot, ezeket bőre kellett volna integrálni az irányelbe, hiszen holisztikus megközelítést akarunk alkalmazni a költségmentesség, az ingyenes védői segítség kapcsán, és az ideiglenes költségmentességre vonatkozó részek is fontos elemei az eljárásnak vannak. Végül az európai elfogató parancs kapcsán a, az irányában világosan szabályoztuk a védősz fűződő jogok, a költségmentességhez fűződő jogot, hogyha ki kell adat, kiadnak valakit egy másik országban, akkor ott is kell biztosítani a költségmentességet, ezt eh, szabályoz, Hollandiában például ezt szabályozzák. De az ideiglenes költségmentesség kapcsán egészen egyértelművé kell tenni azt, hogy a eh, végrehajtó tagállamban is biztosítani kell a költségmentességet. Ez a szándék megvan, az egyértelmű, de még eh, élesebben, pontosabban kell fogalmazni. Ugyanis újra és újra látjuk azt, hogy ugye eh, biztosítani kell, hogy az, az eljárás mind a két részében, mind a két országban joga van a keresett személynek az európai elfogadó parancs rendszerében az ingyenes védősegítséghez, a költségmentességhez. Kölkop úr. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok a bizottságnak a legújabb fejleményekhez. És ahhoz, hogy a stokholmi program követelményeinek próbálnak megfelelni. Azt hiszem, a teremben mindannyian egyetértünk azzal az általános megközelítéssel, ahogyan a büntető ügyek alpereseit kezelni kell. Nekem van ezzel közvetlen tapasztalatom, és azt hiszem, hogy az a haladás, amit eddig elértünk, például a tolmácsoláshoz való jog, a megfelelő és teljes tájékoztatáshoz való jog, illetve az, az igen alapvető szabály, hogy hozzáférést kell biztosítani egy ügyvédhez már a kezdettől fogva, azok pozitív irányba mutatnak. De az idő nem nekünk dolgozik. Azt hiszem, hogy a stokholmi program csontvázára kellene egy kis húst is pakolnunk ahhoz, hogy a parlament vége előtt még elérjünk valamit. E, itt most óvatosan jegyezném csak meg, hogy az a három intézkedés, amivel itt most foglalkozunk, és amelynek a gyermekek ügyét Anthea McIntyre kolléga fogja árnyékelődőként kezelni. Vele nagyon hosszan beszélgettünk erről ma délelőtt. Az ártatlanság vélelmével kapcsolatban szerintem voltak annak jelei, hogy az ártatlanság vélelmének lehetnek olyan aspektusai, amelyek az eljárás miatt, de akár más okokból is jó hiszeműen ugyan, de megsértésre kerülnek. Egy letartóztatást végző rendőr tevékenysége talán kontextusba helyezi ezt a kérdést. Tehát az alperesnek joga van hallgatni. És ezt, ezzel nem szabad visszaélni. De természetesen az elhangzott hozzászólásokból is egyértelmű, hogyha az alperes úgy dönt, hogy nem hallgat azzal a bizonyítékkal kapcsolatban, amelyet elé hoznak, akkor a fizikai hallgatásból is lehet következtetéseket levonni, és azt hiszem, hogy ez egy igen kényes terület. De ebben is változás állt be a rendőrségi szabályokban, tehát ezt már másképp veszik figyelembe. De nagyjából egészében úgy gondolom, hogy helyes az, hogyha egy személynek mindig joga van hallgatni, és emiatt nem szabad sem őket bűnösnek tekinteni, sem pedig másokat. Az Európai Emberi Jogi Bíróság támogatta azt az álláspontot, amit itt is említettek már. Több olyan eset is volt, amikor kiderült, hogy amíg vannak biztosítékok, addig is szükség van minimum szabályokra, és ezeket meg is kell erősíteni. Tehát én teljes messzélességgel támogatom ezeket a módosításokat. Szükség van alapvető sztenderdekre és egy méltányos tárgyaláshoz is mindenkinek joga van. A költségmentesség kérdése sokkal bonyolultabb, hiszen bizonyára tudják, hogy én mindig egyetértettem az erre vonatkozó javaslatokkal, de mindig nyugtalanított egy kicsit a költségmentesség, ugyanis szerintem ezt a tagállamok jogszabályainak kellene körülírniuk. Minden államban máshogy működik a finanszírozás. Időnként szélesebb, máskor szűkebb körű finanszírozásról van szó. De ha egy állam úgy dönt, hogy egy bizonyos álláspontot foglal el a költségmentességet illetően, akkor ezzel megszűnnek-e a, az alperes jogai, tehát amennyiben nincsen állami finanszírozás, vagy az nem elégséges, ez megsérti-e a a jogokat. Bizonyára örül elnök úr, nem sokára befejezem, de azt még elmondom, hogy az európai elfogató parancs, amivel szerintem mindenki egyetért, hogy reformra szorul, beszélhetünk itt arról, hogy mindenhol szükség van megfelelő költségmentes segítségnyújtásra, de valójában arra van szükség, hogy igazságot szolgáltassunk az alperesnek. És ennek a folyamatnak az egyik része az, hogy eh, ahol szükséges, hogy tájékoztatni kell az alperest arról, ami rendelkezésére áll Európa szerte. És az európai elfogató parancs egy ilyen nagyon fontos eszköz. Tehát lehet, hogy ezt nem horizontális eszközökkel kellene kezelni. És mivel McIntyre asszony nincs jelen, az eljárási biztosítékokkal kapcsolatban a gyerekek esetében szerintem óvatosan kell hozzáállnunk a finanszírozás és a költségmentesség kérdéséhez. De létfontosságú, hogy tisztában lássunk abban a tekintetben, hogy milyen információt adnak meg egy gyermek szülőinek vagy törvényes képviselőinek, illetve hogy ki a felelősség, és ezen kívül nagyon fontos, hogy bármilyen rendelkezést hozunk a gyerekekkel kapcsolatban, azok megfelelőek legyenek a gyerekek szempontjából. Tehát ne csak olyan eszközök legyenek, amelyeket a felnőttek is megkapnak, és ráhúzzuk ezeket a jogrendszerre. A gyerekek mások, mint a felnőttek, mások a szükségleteik, nagyobb védelemre van szükségük nagyon sok esetben, és azt hiszem, hogy nagyon vigyáznunk kell arra, hogy ne olyan dolgokat szabjunk át a gyermekekre, amelyek nem nekik valóak. Köszönjük, Kőkhop úr! számos eltérő nézetet hallottunk, és ezért én most a következőt javasolnám. Mivel az eljárásnak még eléggé az elején tartunk, és ennek az első lépésnek az volt a célja, hogy meghallgassuk a bizottság prezentációját, én azt javasolnám, hogy most ne kapjanak másodszor is szót az előadók, hogyha ez nekik is elfogadható. Azt hiszem, hogy igazából itt azt lenne érdemes tennünk, hogy meghallgatjuk a bizottság további magyarázatait a felmerült kérdésekkel kapcsolatban. A bizottsági a szó, de kérem, hogy nagyon röviden beszéljen, ugyanis már majdnem vége van a délelőtti ülésnek, és muszáj betartanunk az időkereteket a Libe bizottságnak tehát csak ennyi ideje van, a bizottsági a szó. Köszönöm, elnök úr. A bizottság hajlandó az előadókkal, árnyék előadókkal külön is tárgyalni. Tudom, hogy itt egyesek csalódottak, de egyrésztről figyelembe kell venni, hogy mennyire eltérnek egymástól a jogrendszerek, mennyire összetettek azok, és hogy milyen gazdasági pénzügyi helyzetben vagyunk jelenleg. A tagállamok is, tehát nehéz helyzetben vannak, ezért ér el egymástól az irányelv és az ajánlások. Nagyon kényes kérdésről van szó. Az álláspontunk mindenképpen az Európai Emberi Jogi Bíróság esetjogán alapul. Ez nem mindig egészen világos, és egyes esetekben például a hallgatáshoz való jog esetében szerettünk volna messzebbre menni, de össze kellett békítenünk egymással két kötelességet. Először biztosítani az áldozatok számára az igazságszolgáltatást, üldözni a bűncselekményeket, másrésztről pedig tiszteletben tartani mindenkinek a jogait. Csak hogy válaszoljak a nekem feltett kérdésre, a hallgatáshoz való jog azt jelenti, hogy nem szabad következtetést levonni abból, hogyha valaki hallgat. Tehát nem vonhatunk le semmilyen következtetést abból, hogy valaki nem beszél. És arra jöttünk rá, hogy ez egy nagyon különös jogszabály, ugyanis ha ezt másképp fogalmaztuk volna, meg lenne egy, egy mentesség ez alól, akkor az a lényegét venné el ennek a hallgatáshoz való jognak. Ami az alkalmazási területet illeti, ez közel áll az már elfogadott három jogszabályhoz. A a szövegezés hasonló, mint az európai főügyészről szóló szöveg esetében. Ez egy egyszerűbb és a gyanúsított számára kedvezőbb megfogalmazás. Tehát ha valakit egy irányelv gyanús, egy hatóság gyanúsítottnak tekint, akkor az irányelv már is vonatkozik rá. Másban most már nem mennék bele, mert különben nem tartjuk be az időkeretet. Igen, köszönöm. Sajnos csak ennyi ideje maradt a bizottságnak. Azt hiszem, hogy mára ennyi, és összefoglalásként annyit mondanék, hogy az előadók és az árnyék előadók konzultáljanak egymással, és döntsenek arról, hogy hogyan lépjünk tovább, hogyan folytassuk a munkát, és hogy mik legyenek a további lépések a közös vitában. És van egy bejelentésem. Sajnos eh, ma délután háromkor fogunk találkozni, de sajnos nem ugyanebben az épületben, hanem a PHS 7C50-ben. Háromtól négy óráig tehát ott lesz az ülésünk. Én fogok beszélni a PIF-ről, utána pedig 4 óra 10 perctől egészen az ülés végéig a PHS 3 C15-ös teremben fogunk ülésezni. Elnézést kérek emiatt, de sajnos ezt nem tudjuk másképp megoldani. Köszönöm. Igen, tehát három órakor a PHS 7C 50-es teremben, aztán pedig 4 órától a PHS 3C 15-ös teremben. Köszönöm. Thank you.